együttérzésünket, a jó magam az egész ház és Schulz úr nevében is. Szeretném bejelenteni, hogy Albertini, Kolászka, Bobinska, Rinaldi, Sassoli kollégák írásos nyilatkozatot nyújtottak be, és ez megkapta a többség aláírását, és ezért a címzetteknek el fogjuk ezt juttatni, és közé fogjuk majd tenni. A Albertini képviselő, az, aki ennek a nyilatkozatnak az első aláírója volt, kap most először szót. Köszönöm, elnök úr. Itt mindig eh, arról volt szó, hogy ki mentette meg a eh, zsidókat. Az Európai Parlament eh, együttműködésével az emberiség örökségét védjük a szovjet kommunista diktatúrát totalista diktatúrának kell nevezni, nem utasíthatjuk el, nem tagadhatjuk a gulag létezését. Törökország magatartását és az örmény népétest nem tagadhatjuk. A soa, a holokauszt, a század más, más horrorisztikus eseményei nem tagadhatók és voltak, akik kritizálták ennek vagy annak a népírtásnak a kihagyását, vagy a szövegnek a bevételét, a szövegbe való bevételét, rengeteg mindent kritizáltak a szövegben, de most itt, itt vannak olyan férfiak és nők, akik akár az életüket is áldozták, azért, hogy az ilyen ideológiákkal szembeszálljanak. Végre most már őket elismerhetjük az emberiség hőseiként, a morális identitás építőjeként. Meg szeretném köszönni a kollégáknak a támogatást. Köszönöm, Albertini úr. Pongo in approvazione la relazione dell'onorevole Morei. Akkor először is Moreira úr jelentéséről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott?